Der Präsident! Az elnök. Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Újra megnyitom az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyv és az elfogadott szövegek eh, rendelkezésre állnak. Vannak-e kifogások? Nincsenek ilyenek. Ez azt jelenti, hogy a jegyzőkönyvet engedélyeztük. A következő ponton szerepel a napirenden